Mindez azonban fontos intézkedés, intézkedéseket jelent, megteremtettük az alapokat ahhoz, hogy a jövőben garantáljuk az energiállátás biztonságát, de ez csak egy első lépés, amely majd az Energia Unióban fog kiteljesedni. Zamykam tę debatę głosowanie nad tym sprawozdaniem. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a vitában, a szavazásra Buzek úr jelentéséről a mai napon kerül sor.